Mes chers collègues, mes chers... Kedves kollégáim! Kedves kollégáim, megnyitottam a mai ülést. Egy rendkívüli ülést tartunk ma. Egyetlen egy napi rendi pontunk van a mai napon, méghozzá amellett, hogy elfogadjuk a napi rendtervezetet, úgy látom senki nem tiltakozik, elfogadtuk. Az elnök közleményei. Nincsen kávé. Ez egy fontos közölni valóm. Megkapták a szavazolistát. Ugye hát a sztrájk miatt nincs kávé. És ez egy megszorító intézkedés. Megkapták elnézést. Kérem szépen, maradjanak csendben. Megkapták az azt a listát, amelyen a munka nyelvek szerepelnek. Üdvözlöm a tolmácsokat, és kérem szépen önöket, készítsék elő a szavazókártyát. Én az enyémet csatortottam a plenárison éppenséggel. Tehát kérem szépen mindenki készüljen fel arra, hogy gyorsan, zöggenőmentesen tudjunk szavazni. Lesznek olyan szavazások, amelyek megosztják majd a szakbizottságunkat, tehát azt hiszem, hogy az elektronikus ellenőrzésre többször sor fog kerülni. Kedves tisztelt kollégáim! Azért vagyunk itt, hogy Költségvetési Bizottságban előkészítsük a jövő áprilisi első plenáris ülésen bekövetkező szavazást, méghozzá a 2012-re tervezett bevételek és kiadások első szakasza a parlamentre vonatkozó tervezetéről fogunk számolni, Fernandez új jelentéséről pontosabban. Kettő ülést tartottunk, kettő egyeztető vagy előegyeztető tárgyalást a büróval. És egy megállapodás született, méghozzá a Költségvetési Bizottság delegáció és a bűró delegációi között. A két alelnök foglalkozott ezzel, tehát a parlament főtitkárával közösen. A második egyeztető ülés kedden volt, és ezt követően a tegnap esti bűró jóvá hagyta az lkt 2012-re. És ma abban a helyzetben vagyunk, hogy szavazásra bocsáthatjuk ezt a, az LKT-t. A szavazás, amelyet a bürón tartottak, azt gyakorlatilag a megállapodásnak az általunk elfogadott elemeire vonatkozott. Tehát a mi jelentéstevő, majd megadom neki a szót, kompromisszumos indítványokat terjesztett elő, olyanokat, amelyek az eredeti indítványt kiigazítják, beépítve a megállapodás bizonyos elemeit. Ebben a szellemben a jelentéstevő természetesen ajánlás negatív jelet tesz azon módosítók mellé, amelyek nem egyeztethetők össze a megállapodással. Ha a módosító kompatibilisek, akkor plusz jelet tesz, ha nem, akkor mínusz jelet tesz melléjük. Az a szándékom, amit a szerepelés az önök szavazólistáján, azt szeretném kérni, hogy először az egyes kompromisszumot, amely a hármas bekezdése vonatkozik, ezt bocsássuk szavazásra, ez egy globális kompromisszum gyakorlatilag. A Költségvetési Bizottság támogatja azt a megállapodást, amelyet két nappal ezelőtt a mi bizottságunk delegáció és a bíró dolgozott ki, ha ezt a kompromisszumot elutasítjuk, hát akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz. Ha elfogadjuk ezt a kompromisszumot, akkor megnézhetjük a többi módosítót. És kompromisszumos indítványt is. egy jelentéstevő úr! Ugye tessék meg kicsit elmondani nekünk, hogy hogy is szavazzunk. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni az összes politikai frakciónak az együttműködést, melyet kifejtettek ebben a munkában, és különös köszönet illeti az árnyék előadókat, mert nagyon rövid idő alatt sikerült leküzdeni az egyes akadályokat, kommunikációs és egyéb akadályokat. Köszönöm az erőfeszítéseket. Szerintem jó eredményre jutottunk a bíróval és az igazgatással. Úgyhogy még egyszer köszönet mindenkinek aki módosítókat nyújtott be, köszönöm együttműködést, és még egyszer a frakciók erőfeszítéseit, melyek hozzájárultak a sikerhez, és az árnyék elődóknak is hálás vagyok. 2,3%-os növekményt értünk el, ami voltak éppen csökkenés, hiszen az igazgatás által számolt inflációs ráta 2,8%. Tehát ugyanakkor nem lehet megkérdőlezni ezt a megállapodást, világosá tettük, hogy ez a módosító kompatibilitásával kapcsolatos álláspontunkat. Szeretnék itt különbséget vonni, húzni. Nem lehet megtakarításokkal élni a végrehajtás területén. Olyan kompromisszumokat hoztam létre, próbáltam létrehozni, amelyek révén egyes területeken plusz megtakarításokat teszünk lehetővé a végrehajtás területén. A liberálisok módosítója, ha jól tudom, a 17-es számú, pontosítaná, hogyan, hogy, nem, hogyan illeszkedik ez a vitába. Tehát a végrehajtásban eszközölhető megtakarításokról szól, én ebben kompatibilis. Aztán van egy kompromisszumos módosító, a szocialisták nem szeretnék bevenni a kompromisszumba az eredetleg 14-es módosító alatt található, most a 10-es kompromisszumba ötvözött rész, ez a 14-es bekezdésre vonatkozó, felvetés, azt javaslom, hogyha nem illeszkedik a kompromisszumba, akkor szóbeli módosító gyanánt terjesszük be, terjesztek be. Az a szándékom tehát, hogy megoldjuk ezt a kérdést. Bármely technikai korrekciót, melyek az eredeti szövegre vonatkoznak, most volnának ezek kezelhetők, már az E elemér preambulum ponttal kapcsolatban. Március 16-án és 22-én voltak ülések, ezt tehetnénk be, és a második bekezdésben az összeget kéne módosítani, korrigálni. Ö, 1 milliárd 733 millió lenne az összeg. Ezek tehát a technikai korrekciók, ezeket egyből meg is ejthetnénk, és akkor rendeznénk ezt a kérdést is. Köszönöm. Je vous remercie. Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek. Először is köszönet Fernández úrnak, aki globális kompromisszumokat igyekezett összehozni. Alapvetően egyetértünk az általános egyeztetési eredményekkel, Technikai okoknál fogva a számadatokat a döntéshez mellékletként csatoltuk, tehát hogy az összegek ott legyenek végig előttünk, hogy tudjuk, mit fogadtunk el volt a kép. Fernández úr pontosan leírta, hogy a tízes kompromisszum szerintünk nem igazi kompromisszum, mert semmiféle módosítóra nem alapul, úgyhogy az jelentéstevő szóbeli módosítójaként mérlegeljük, semmint egy igazi kompromisszumként. A főgond pedig végül az Európai Történelem házával van. Itt több olyan dolog áll fenn, amelyet nem vett figyelembe a kompromisszum javaslatában, úgyhogy elnök úr azt javasolnánk, hogy a, szavazzunk a kompromisszumra, de a pótlagos elemekre is, amelyeket szerettünk volna beletenni, különösen a döntéshozatali eljárásról, meg az Európai Történetházal vonatkozó külön költségvetési sor felállításáról. Köszönöm, Bokros úr. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden. Nem hívtak meg az egyeztető ülésre a büróval. Nem fogadom el ezeket a kompromisszumos indítványokat, de hálás vagyok az elnök úrnak, aki azt mondta, hogy egyenként fogunk a módosítóktól ról szavazni, a kompromisszumotok függetlenül is ehhez ragaszkodom. Köszönöm, Álvaro úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Amit Bokros úr mondott, természetesen nagyon sajnálatos, és sajnálatos az is, hogyha közösen eh, módosító indítványokat nyújtunk be, akkor nem tudunk közösen eh, tárgyalni. Remélem Bokros úr tudja, hogy nem eh, a hár, nem a három frakció az, akikkel ő közösen kidolgozta módosítókat, tehát nem az ő felelősségük ez, de természetesen közös felelősségünk az, hogy valamilyen megoldást találjunk arra, hogy hogyan bánunk a kialakult helyzettel. Tudom, hogy mind a GUE, mind a zöldek frakciójának kollégái a kompromisszumok kidolgozásakor jelen voltak, és amennyire lehetséges, ők támogatni is fogják. Bokros úr javaslatát ilyen értelemben észszerűnek tartom, de kérném, hogyha szavazunk a módosítókról, akkor a számokat, azokat igazítsuk hozzá a csökkentésekhez. Hogyha eltérések vannak a számok tekintetében, és ez az egyetlen kérdés, hogy technikailag hogyan bánjunk ezzel a kérdéssel. Neka. Rendben, mondja az elnök. Ez, kedves kormány, ez a probléma nem fog felmerülni, mert a globális kompromisszum mellett fogunk. Ugye különböző számok lehetnek. Ha elutasítjuk a globális kompromisszumot, akkor nulláról kell indulni természetesen. Portes úr, aki a gonosz szerepében tetszegett. Van is gonosz mondani való, mondja Patás úr. Elnök úr. A problémám, fotokáló, folytatja a következő. Attól eltekintve, hogy nem tudom támogatni ezeket a kompromisszumos indítványokat, Hát az én frakcióm ezek az általános globális kompromisszum ellen fog szavazni. Szeretném a következőt is elmondani. Miután megnéztem a képviselők jogállásáról szóló szavazatot, a hetes cikkeiben az szerepel, hogy joga van mindenkinek ahhoz, hogy hozzáférhessen minden dokumentumhoz. Szeretném a következőt megjegyezni ebben a jogállásról szóló szabályzatban nincs olyan cikkely, vagy paragrafus, vagy bekezdés, amely arra vonatkozna, hogy indexálni kellene bármilyen ránk vonatkozó költséget. A képviselőkre vonatkozó, tehát nincs infláció követésre kötelező előírás a képviselő költségei vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy az összes döntés, amely az indexálással kapcsolatos, vérekről, fizetésekről, a napi díjakról, az utazási költségekről, az általános jutatások indexálása, ez ugye abból adódik, hogy a bűró hozott, az Európai Parlament bürója elnöksége hozott ide vonatkozó döntéseket. Van egy dokumentum, amelyet úgy hívnak, hogy a képviselőjogalásról a szabályzat végrehajtó rendelkezései. Ezeket május 19-én és július 9-én fogadták el 2008-ban. A legutóbbi módosítás február 14-i keltezésű ez évből. Más szóval, az összes összeg, az összes számadat amely a képviselőkre, tehát ránk vonatkozik, és amelyekkel kapcsolatban sok módosítót terjesztettem elő, én azt eh, javasoltam, hogy 2012-re 0%-o növekedési rátát eh, fogadjunk el. Ezek az összegek a büró döntéseiből adódnak. Semmi közük a képviselők jogállásáról szóló szabályzathoz. Minden kollégát óva intek attól, hogy amikor a kompromisszumokról kívánnak szavazni, az egyetlen szabály, amit követni kell, hogy mindenhol spórolni kell, arra nem gondolnak, hogy milyen hatása van ez ránk. Kedves kollégák, tudniuk kell, hogy mit is tesznek ugye képviselőként ki kell állni a saját kiadásaink mellett, és ugye az adófizetők ellenében lépünk fel, ne felejtjék. Elnök, köszönöm szépen ezt a szavazat magyarázatot és jogi mm, kiegészítést. Isabel Durand, kollégám Helga Tröppel velem együtt aláírt több módosítót. Én magamra ismertem, amikor Álvaro kolléga beszélt. Szerintem az eljárás, amit javasol az elnök úr, nem lesz valami könnyen végrehajtható, mert a globális kompromisszum azt támogatjuk, valóban, de e, jó lenne, jó lenne, hogyha minden módosítót megvizsgálnánk, amelyet nem írtunk alá mindannyian. Rendben mondja az elnök. Köszönöm szépen, minden koordinátor elmondta a véleményét, kivéve a néppárti koordinátort, a néppárt csendje nyilván a hallgatás beleegyezés alapján értendő. Rendben. Azt javaslom tehát, hogy nézzük meg a szavazólistát. Azt mondják nekünk, azt mondják nekem, hogy miután nagyon fontos a néppártiak száma olyan magas, hogy nekem nincs szavazati jogom néppártiként. Nos, akkor szavazzunk, elnök úr, Elnézést kérek, nincs itt a szavazókártyám, de hozzák érkezik. Ha esetleg helyettem kíván szavazni, amíg meg nem kapom a kártyámat, átadom önnek a szavazási jogomat. Elnök, nyugodtan szavazzon készfeltartással. Mi vagyunk a két rossz diák itt, a rossz nebuló a bizottságban. Az egyes kompromisszum mellette. Köszönöm, ellene. Egy, kettő, három, négy, öt. Köszönöm, tartózkodás. Nincs. Nagy többséggel. Hát ez a terem nem valami kellemes ebből a szempontból. Sem viták tartására nem alkalmas, sem a szavazatok megszámlálására. De úgy látom, a többség világos. Jó, akkor eltérhetünk a kettes kompromisszumra, amely az egyes bekezdésre vonatkozik. Kettes kompromisszum mellette. Köszönöm, ellene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tartózkodás. Nincs. Elfogadva. Hatos. Okafogyottá válik de van egy technikai módosító a jelentéstevő részéről. A hetes visszavonva. Jó? Jó, akkor tessék, a technikai módosítót mutasd be. A, technik. a technikai módosítás a kettes bekezdésre vonatkozik, azt kértem, hogy legyen egy technikai módosító az e-preambulum bekezdése vonatkozóan is, ahol eh, március 16 és március 22 kell szerepeljen. A számok miatt van ez a módosító. 1773, 560, 543 euró. Ez egy technikai módosító. A hetes módosító száma összege ez, az eredeti. Nem, mondja, ez egy az eredeti szövegre vonatkozó technikai módosítás. Erről két technikai módosítóról. Mellette technikai módosítók. Ellene egy-kettő tartozkodás. Elfogadtuk a technikai módosítókat. Feltételezem, hogy a nyolcas módosító okafogyottá válik. Mert ugye az a módos, technikai módosító ellen volt. A hármas módosítóra térjünk rá. Mellette ellene egy, kettő, három, négy ellene tartózkodás, egy tartózkodás. A hármast elfogadtuk, tehát a 9-es, 10-es, 11-es okafogyott emellik, és 12-es Vogan és Fem urak ki. A jelentéstevő támogatja, ki támogatja még. Köszönöm. Ellenem. Egy. Kettő. Tartozkodás. Nincs. Elfogadva. Négyes kompromisszum. Mellette. Ellenézd. Nem halljuk sajnos mikrofon nélkül. A szocialistáknak van a négyes kompromisszumos szóbeli módosítójuk. Portes úr. Részen két szavazást szeretnék kérni. Én, én az első rész ellen, a másik rész mellett szavaznék. A négyesnél? Hol van, meddig tart az első rész? A 0, tehát a, a, az a veszőnél, inflation rate, ott van, igen, a veszőnél. Jó, rendben, mondja az elnök. Várván, erre Ferm úrnak van szóbeli módosítója ezzel a bekezdése kapcsolatban. Nyelvi okoknál fogva az even, azaz még szót is kivennénk, nyelvi okoknál fogva a szövegből. Très bien. Rendben. Először is az éven törléséről szavazhatok mellette. Köszönöm ellene. Köszönöm tartózkodás. Akkor az even szócskát töröltük. Most pedig Portás úr kérésére az a négyes kompromisszum első részéről. Szavazhatok eddig tart, hogy The member states, the parliament shows its budgetary responsibility and self-restraint by staying under the current inflation rate. Qui est pour? Mellette, köszönöm, ellene. Ketten vannak ellene. Let's see. Jó, biztosan? Jó, rendben. Tartózkodás. Nincs tartózkodás. Az első részt elfogadtuk. Második rész. Mellette. Köszönöm. Ellene? Senki? Tartózkodás? Kettő tartózkodás. Egy hangon elfogadtuk az egész négyes kompromisszumot. Na. Hát akkor a 17-esre térünk rá, Álvaro kollégáira, amely kompatibilis, de a jelentéstevőnek nem tetszik. Mellette van? Elmondja Álvaro úr. Köszönöm szépen, tehát mielőtt az űrzavar keletkezne, megbeszéltem a jelentéstevővel is egyébként. Ez a módosító indítvány nem jelent közvetlen csökkentést, mert akkor probléma adódna a titkársággal is. Ez főként a megvalósítás kérdése. Tehát ez nem csökkentés, hanem csak a megvalósítást érinti. Le rapporteur est pour. A jelentéstevő mellette van. Ki van még mellette? Köszönöm. Ellene? Egy. tartozkodás. Nincs. Elfogadva. Ötös kompromisszum. Mellette? Köszönöm. Ellene? Egy, kettő, három, négy, öt tartózkodás, egy tartózkodás. Elfogadva. Rátérünk a 20-as, amely kompatibilis ellene van a jelentéstevő. A 20-as ellen van tehát. Ki van még? Ki van ellen elnézés, mi az enök? Ki van el, mellette? A 20-as mellett. Ellene. Sokan. Tartózkodás. Egy tartózkodás. Elutasítva. 21-es Vogan úré és a 22-es azonosak, és ellenségesen viseltetik el irántuk a jelentéstevő mellette, ellene, a többség ellene van, tartozkodás, ellenőrizzük. Jó, oké, akkor ellenőrizzük. Én nem szavazok tehát. Barbara, hogy fog szavazni? Ellene. A szavazást megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát? Mindenki nem adta le a szavazatát? Titkos szavazás, mondja Álvaro úr, a szavazást lezárom. Tehát... 19 hm, igen, 18 nem. Elnézést? Asszonyom, tessék. Nem működik? Ellene vagy mellette? Ellene. És Barbara is? 19 nem, 18 igen, elutasítva. A két módosított, 21 és 22-est elutasított, hogy azonosak. Most pedig nézzük a 23-ast. Andreasen asszonyi. A jelentéstől ellene van. Ki van mellette? Három ellene ott mellette, sokan ellene, tartózkodás. Köszönöm, elutasítva. 24-es, partás úr, a ellene van mellette. A bal <laughs> ellene, aki nem baloldali. Tartózkodás. Köszönöm. A többség ellene. 25-ös Veltman asszonyi két részből áll. Az első rész arra bátorítja az Európai Parlamentet, hogy a jelentéstől támogatja, ki támogatja még, köszönöm, ellene, portások, tartózkodás, nincs. Az első részt elfogadtuk, a második részt nem szereti a jelentéstevő. Ki szereti? Hárman, kik nem? Négyen. Tartózkodás. A második rész elutasítva. A hatos kompromisszum mellette. Ki van mellette? Köszönöm, ellene. Egy kettő három négy öt hat Tartozkodás. Nincs. Elfogadva. Retérünk a 28-asra. A jelentéstevő ellene van. Nem, mellette van, bocsánat. Sajnos nem halljuk a jelentéstevő urat. Jelentéstevő úr, szót kért. Je voudrais aussi... Szeretném pontosítani azt, hogy nincsen változás. Én támogatom. Nem vagyok ellene. A 28-as támogatom. Mert eh, okafogyattá válna különben úgy kell értelmezni, hogy ez a végrehajtásra vonatkozó. Ezzel az értelmezéssel támogatja a jelentést. Ebből ki támogatja? Köszönöm. Ki van ellene? A szocialisták. De el vannak szigetelve. Tartózkodás. Nincs. Tehát a módosítót elfogadtuk. A 29-es okofogyottá válik, a 7-es kompromisszum mellette. Elnézést. Most szavaztuk meg a 28-ast. Most szavaztuk meg, elfogadtuk a 28-ast. Bokros úr, ugye? Meg van elégedve, remélem. A 29 oka, okafogyottá vált. Hetes kompromisszum mellette. Köszönöm ellene. 2, 3, 4-en tartózkodás? Nincs. De, igen. De el van fogadva mégis. Nyolcas kompromisszum mellette. Köszönöm. Ellene. 1, 2, 3, 4, 5. Oldozkodás. Köszönöm. Elfogadva. Ez a 41-eshez vezet minket, a jelentéstevő ellene van. Tehát 41-es módosítóra jelentéstevő ellenzi. Sajnos rosszul jelezték nekem. Nem, bocsánat, a 40-eshez térünk. Részenkénti szavazás lesz jelentéstevő. A második része a 40-esnek okafogyattá válik. A 40 per 2-es úgy gondolom, hogy okafogyottá vált. Elnök, tehát a második rész okafogyottá vált? Miről szól ez a második rész? Az első rész odáig van, hogy a könyvtári szolgálatok szakértelmet biztosítanak három, a három munkanyelven. Ugye eddig volt az első rész? A második rész tehát okafogyottá vált az előző szavazás eredménye, a kompromisszum miatt, mert nem kompatibilis a kompromisszummal. Jó rendben. Az első rész a jelentéstevő nem támogatja. Tehát szavazásra bocsájtom a 40 per 1-est mellette. Köszönöm szépen. Ellene a nagy frakciók és még néhány kicsi tartózkodás. Az első részt elutasítottuk, a második rész pedig oka fogyottá válik. Hát nem marad semmi már a 40-esből. Most pedig rátérhetünk 41-esre. Álváró úr el van keseredve. Nem majd máshol nyer, 41-es, André asszony asszony. Jelent Jelentéstől ellene van. Ki van mellette? 2, 3, 4, 5, 6. Ellene. Köszönöm, tartaszkodás elutasítva. 42 43 as Eltűnt, ugye? Fern úr. Szívesen szavazok a 42-esről, szerintem szavazzunk róla. De azt szeretném elmondani, hogy az én frakcióm ellene fog szavazni. Annak ellenére, hogy szimpátiát érzünk a 47-es, az 50-es és a 40 es kapcsolatban, de önmagukban ellenmondásosak. Hát az van, hogy a business class-ra csak akkor lehet jelentkezni, ha több mint négy órás a repülőút, akkor van aztán csak az Európai Unión belül, ez ellentmondásos. Nézzük meg az utazási költségeket, nézzük meg, hogy milyen kérdései vannak a képviselőknek, de szerintem szervezettebb módon kellene, és az őszi költségvetés eres előtt kellene tisztázni ezt. Mi most ellene szavazunk, de szeretnénk visszatérni erre a témára. Köszönöm. Az utazási költségekkel kapcsolatban személyesen tettem egy megjegyzést az egyeztetésnél, amit nem vettek komolyan, sem az én delegációm, sem a bűró nem vettek komolyan. Szerintem ezen majd lehet még dolgozni. Még össze őszig. A 42-es bokrosú szavazásra bocsájtom. A 42-est. Ahogy megígértem. A jelentéstevő ellene van. Ki van mellette? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ellene? Ennél nagyobb szám. Tartózkodás? Elutasítva. A 43-as okafogyottá válik. 44-es Ávaró úré és Pokros úré. A jelentéstevő támogatja, ki támogatja még. Köszönöm. Ellene. 1, 2, 3. Köszönöm, tartózkodás. Nincs. Elfogadva. 45-ös okafogyottá válik, a 46-os az jelentéstevő ellene van, ki van mellette, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ellene több mint 7. Tartózkodás. Egy tartózkodás mellett elutasítva. 9-es kompromisszum mellette. Elnézést. A jelentést tevőkész szót, mielőtt szavaznánk. A 9-es kompromisszummal kapcsolatban azt mondanám, hogy a végrehajtás során azt kérem, és én elnökünk irányát követtem. Azt gondolom, hogy a végrehajtás során erőfeszítéseket ten, kell tenni annak érdekében, hogy csökkentsük a víz, a papír, az áramfelhasználást, de a közlekedési költségek, a hivatalos utazások költségeit is csökkenteni kell. A képviselők utazásainak költségeit alapvetően ez a tartalma. Ez szerepel az írott változatban is. Ez egy szavazatmagyarázat volt, a kilences kompromisszum tartalmával kapcsolatban. Ez nem szóbeli módosító volt, ez egy magyarázat volt. Ki támogatja a kilences kompromisszumot? Köszönöm, ki van ellene. Egy, kettő, három, négy, öt. Tartózkodás. Elfogadva. Mégis 48-ast, Bokros úré, 48-ast mégis szavazásra bocsájtom. A jelentéstevő ellene van. Mellette Ávaró szeretne szót kérni. Möglicherweise. Esetleg annak érdekében, hogy szemügyre vegyük, illetve figyelembe vegyük azt, amit Bokros úr mondott, illetve azt, amit Portes úr mondott, illetve, hogy ugyanakkor ne sodorjuk veszélybe a jelentéstevő szándékát. Kérdésem lenne ahhoz a két kollégához, aki aláírt ezt az indítványt. Egyetértenének-e azzal, hogy a 2011-re vonatkozó utalást kivegyük, hiszen már az elnökséggel való megegyezés során csökkentésekre került sor ezen a téren, így ezek végrehajtási indítványok lennének. Ezen túlmenően talán tehát csökkenteni próbálhatnánk az egyes költségeket, tehát hogy egyetértenének-e az indítványt jegyzők azzal, hogy kivegyük a 2011-et, mert ebben az esetben a dokumentumban az is szerepelne, hogy tovább dolgozunk azon, hogy a költségeket csökkentsük. Nem tudom, hogy a jelentéstevőnek mi a véleménye. Azt hiszem, ez nem mondaná ellent a kompromisszumnak, de esetleg egy együttműködésen együttműködés során hozzájárulhatna a probléma megoldásához. Én azt feltételezem, hogy az elnök, hogy figyelembe kellene venni az, hogy ahelyett, hogy azt mondanak, hogy allowing for the spending level of 2011 to be maintained, hogy megőrizzék a 2011-es szintet, miután minden dolog egyforma, és akkor a 2011-et kivesszük. Most mely kiadási tétel? Jelentéstevő úr. A 42-es okafogyottá válik, nyilvánvalóan, az egyes kompromisszum miatt. Igen, igen, tudom, tudom, mondja az elnök. Most azért, hogy elővegyük újra, át kellene írni. A Álvaro szobori módosítója nem elegendő. Nem. A szöveg nem marad koherens ezután, mondja a jelentéstevő. A két társszerzőtől kérdezem, elfogadják-e Álvaro úr szóbeli módosítóját, akkor szavazásra bocsátom, a jelentéstevő ellenzi, elmondta, vagy nem? Elfogadják, vagy nem szóbeli módosítóját, Álvaroét? Bokros úr. Nincs más választása, mint hogy csak az eredeti javaslat, mert csodálkozó liberálisok nem tartanak ki az eredeti mellett. Elnök, önnek segíteni szeretünk volna. Szavazásra bocsájtom ezt a módosítót, módosított változatát. A jelentéstevő ellene van, mert nem kompatibilis. A megállapotása ki van mellette? Egy, kettő. Bokros úr nem támogatja ezt a saját módosítóját? Jó, akkor hárman vannak. Ellene. Köszönöm. Álvaro úr tartozkodik. A liberálisokkal együtt. A liberálisok tartozkodnak. Most pedig 49-es Ingeborg Gressle asszony módosítója. A jelentéstevő valóan mellette van. Ki van még mellette? Köszönöm ellene. A szocialisták, tartózkodás, a liberálisok. A többség támogatja ingét. Az ötvenes okafogyottá válik, mert Portás úr, azt gondolom, hogy a 47-es előtt ugye két különböző verzió ugyanazt a célt éri el. Szerintem az 50-esről kellene szavazni. Elnök, jó, rendben. A jelentéstevő úr elfogadja az 51 bocsánat, a jelentéstevő úr Ebben a pillanatban, mondja a jelentéstevő, le van fedve a megszavazott kompromisszum által, ahol azt szerepel, hogy szeretnénk csökkenteni a kiadásokat az utazások és missziók során. Felmerülő kiadásokat. Potás úr, ez a kompromisszum általános jellegű. Ez a bekezdés azt javasolja, hogy hogy kell végrehajtani, miután megszavaztuk a 47-est pozitívan, legyünk következetesek. Logikus, hogy szavazzunk az 50-esről is. Elnök, jó, akkor az 50-es szavazásra bocsájtom. Az 50-es mellett ki van? Nyolc kilenc? Ellene? Köszönöm, tartózkodás. Köszönöm, elutasítva. Na, No. ami szerepel a tízes kompromisszumnál, ez egy szóbeli módosító, nem is igazából a tízes kompromisszum, a jelentéstevőjéről, mi van mellette, a tízes mellett. Ugyanaz a szöveg, csak jó, a tízes kompromisszum mellett ki van, ki van ellene. Hát ez most már érdekesebb. Szerintem most az elektronikus szavazásra kell hagyatkozni. A tízes kompromisszum elnevezésű szövegről szavaztatok. A szavazás megnyitom. Miért titkos. Titkos, de elmondom az eredményt, jó? Én nem szavazok, ugye? Hárman nem szavaztak még. Jó. Megkapta a kártyáját már. Jó, rendben. Állítsuk le a szavazást. 22 igen, 17 nem. Elfogadva. Jó, rendben. Az 51-es okafagyottá válik. 11-es kompromisszum. Mellette? Ellene? Azt hiszem, hogy megint az egynökös szavazás, a titkos szavazás, megnyitom. Kedves kollégák, szavazzanak, szavazzanak! Jó, a szavazást lezárom. 22 igen, 19 nem. Könnyed, egyszerű többség, elfogadtuk. Az összes módosító 59-ig okafagyottá válik. Felmúr. Elnök úr, azt gondolom, hogy módosítunk egyik eleme kompatibilis a kompromisszummal, amelyről most szavaztunk. Azt szeretném mondani, hogy megerősíteni, ami a standard parlamenti eljárást, az átlátható döntéshozatali folyamatot, a nyílt vitát illeti, szerintem ezt szavazzuk meg kiegészítésként. Van egy szóbeli módosítóm is, Szeretném, ha megszavaznánk, vagy szavaznánk róla, ahol azt mondom, hogy nem támogatjuk azt, ezt nem teljesen fedi arra, viszont nem támogatjuk azt, hogy létrehozzanak egy költségvetési sort a történelme, az Európai Történelme Házának. Szeretnénk, ha a 2007-es sorra lenne áttéve. Ez nem egészen pontos. tartalékba kellene helyezni ezt az 1 millió eurós összeget, nem pedig a történelem házára. Azt gondolom, hogy egy átlátható folyamat részét kell képezze, és jóvá kell hatni a költségvetési hatóságnak. Szeretném, ha két módosítóról kiegészítésként szavaznánk. Az Európai Totem házáról. Álvaro. Elnézést, Gőrán. Annyira gyors voltál, hogy nem tudtuk követni Hát sajnálom szegény tolmácsokat, de nem sikerült nekem sem mind felfogni, amit elmondták. Két módosítót szeretné szavazni. Külön szavazunk, vagy együtt, vagy... Bocsánat. I think in fact that you have... vannak írásban. Meg kellene, hogy legyen. Ezért voltam gyors. Összegezve, az első azt tartalmazza, hogy Standard parlamenti eljárás, átlátható döntéshozatal, nyílt vagy nyitott vita. Ennek oka az, hogy nem gondoljuk, hogy jelenleg bármi más kéne tennünk, mint az előkészítő folyamatot lezárni. Még nem döntöttünk a végleges projektről, hogy elindítjuk-e. A második, azt gondolom, hogy nem most kell jóvá hagyni egy külön költvetési sort. Először szabad utat kell kapjon, vagy zöld utat kell kapjon az intézmény. Több információra van szükségünk azelőtt, hogy külön költségvetési sort hoznánk létre az Európai Történelem házára. Tehát az egyik átlátható eljárások, a második pedig az, Euró- az házára vonatkozó költségvetési sor felállításáról szóló módosító. Megadom a szót a jelentéstevőnek, de előtte, hogy egyszerűsítsem a helyzetünket. Két különböző módosítóról van szó. Az első módosító a 52-es, amelyet Göran Fem javasol, ezzel ki lehetne egészíteni a 11-es kompromisszumos indítványt. Kiegészítésképpen, ugye? A második javaslat ami a költségvetési sort illeti, ez az 59-es témája, amely szintén kiegészíteni a 11-es kompromisszumot, ugye? Tehát egyetetünk a módszertanunkkal. Jelentéstevő kolléga, én azt gondolom, hogy amikor megszavaztuk a kompromisszumot és elfogadtuk, akkor úgy gondoltam, hogy az 52-es módosító okafogyottá vált de lehet, hogy ezt lehetne tisztázni. Ha okafogyottá válik ez a módosító, hát akkor okafogyottá válik az a kérdés is, hogy új parlamenti eljárásról beszéljünk. Ez az én véleményem, de szerintem okafogyottá vált. Ez egy vélemény. Ez egy kompromisszumos módosító, amely a többi, tehát a kompromisszum miatt a többi erre a témára vonatkozó módosító okafogyottá vált. A 15A, a 15A az egy szobeli módosító, amelynek célja az, hogy ne mondjunk ellent a globális kompromisszumnak. Mm, én úgy gondolom, hogy az első kérdés az azt kell megtudnunk, hogy az 52-es módosító okafogyottá válik-e vagy sem, szerintem okafogyottán vált, és a szavazó listán is ez szerepel, és senki sem. A frakciók, a frakciók sokat beszéltek, más pontokról szóltak, de senki sem kérdőjelezte meg mostanáig azt, hogyha a 11-es kompromisszumot elfogadjuk, akkor a többi itt felsorolt módosító ogafogyottá válik. A szavazólistán pedig kérem szépen ez szerepel, hogy a 11-es után 52-58-ig az ogafogyottá válnak. Elnök. Holmája Mónika, utána pedig megadom a szót Görán Felmnek. Mónika. Also zunächst vom Inhalt. De először is, ami a tartalmat illeti, szeretném azt mondani Görán Felmnek, hogy egy, hogy egy tájékoztatás meg fog történni, hiszen ez a rendes eljárás. Még sohasem döntöttünk arról, hogy rendes eljárást indítsunk, hiszen jogilag ez eleve adott. Nem tudom felállítani az Európai Történelemházát, hogyha nem, nincs értesítés erről, ez nem lenne megfelelő, és szavaztunk is, illetve ez így van, hogy ez egy normális eljárás, egy rendes eljárás, amelyel itt foglalkozni fogunk a Költségvetési Szakbizottságban, ellenőrizni fogjuk, hogy mindent betartottak-e, ahogy mi ezt szeretnénk, és ezt az eljárást megfelelően végre fogjuk hajtani. Ezért nem fogunk erről szavazni, hiszen ez egyébként is egy jogilag adott dolog, és kötelez bennünket, és utána majd az eljárás keretén belül beszélhetünk erről. Az elviekben egy saját költségvetési sort támogatnék, hiszen úgy gondolom, hogy ez növelni az átláthatóságot, és nem csökkenteni azt. A nagyobb projektek esetében mindig is a saját költségvetési sor elfogadását támogattam, hiszen akkor látjuk, hogy mennyi pénzt adnak ki, mennyit nem, mennyi pénzre vonatkozik ez a költségvetési tétel. Tehát én általában véve az átláthatóságot támogatom, és engem meglep, hogy most nem akarunk egyesek nem akarnak itt saját költségvetési sort, hiszen ez nem befolyásolja a rendes eljárás menetét. Göran Ez Köszönöm szépen, Göran Färm. Azt hiszem, hogy ezt világosan tisztáztam a legutóbbi vitánkon is a bizottságon belül. Először is azt gondolom, hogy ez nem csak egy olyan döntéshozatali folyamat, nem egy átlagos folyamat, ez nem csak egy épületről szóló probléma, ez ennél több. Nem gondolom, hogy elég az, amit Mónika mondott. Nagyon sok egyéb aspektust kell figyelembe venni. Nem csak épületről van szó. Azt hiszem, hogy átláthatóbb folyamat, eljárás kellene, egy olyan eljárás, amely vagy a plenáris ülés elé kerül, vagy legalábbis részét képezi az általános költségvetési eljárásnak és valóban a költségvetési hatóságoknak kell elfogadniuk. Ezt tesszük meg majd ősszel, nem az LKT-be való ez persze. Én támogatom azt, hogy legyen külön költségvetési sor, de nem az LKT van. Ez az általános eljárás része kell legyen, így lesz igazán átlátható. Legyen költségvetési sor, de ne az LKT-ba kerüljen be, mert költségvetési sort nem így szoktunk megállapítani. Többször elmondtam a jelentéstevőnek, hogy ezeket be akarom építeni, nem fogadta el a kompromisszumban, nem építette be őket, ezért külön szavazni kell róluk. Köszönöm szépen, Gájer úr! Nem tudom, hogy portugálul vagy franciául ez hogy van, de németül a kompromisszum azt jelenti, hogy mindenki beleegyezett, és Gören Ferm a szocialisták számára megállapította, hogy két módosító, ami sorainkból tartalmilag nem fedi azt, ami a 11-es kompromisszumból áll, tehát ez egy, nem egy kompromisszum, így aztán nem mondhatjuk azt, hogy ez egy olyan kompromisszum, amely valamilyen módon foglalkozik az Európai Történelm Házával, és aztán ezért eh, a módosi, bizonyos módosítók okafogyottá váltak. Hogy ezeket elfogadjuk, vagy nem, az teljesen más kérdés. De az a formális eh, érv, hogy ez egy másik módosítóval elintéződött, amelyet itt politikailag nem fettünk le, ez egy igen problematikus eljárás, ezzel én nem tudok egyetérteni, és ragaszkodom ahhoz, hogy az 52-53-as módosítóról szavazzunk, hiszen tartalmilag nem egyeznek a kompromisszummal, illetve a kompromisszum nem fedi azokat tartalmilag. köszönöm, Isabel köszönöm, elnök úr. Szeretném a szocialista kollégáimat támogatni, mert a formán túl ez a projekt kapcsolatban én nagy támogatója vagyok az Európai Dötemházának. Azt gondolom, remélem, hogy kislépésekkel elérünk majd a végeredményhez. Szerintem jó lenne, hogyha a projektet elfogadnánk. Azt gondolom, hogy fontos az, hogy az összes érzékeny kérdéssel foglalkozzunk. Nem csak költségvetési problémákról van szó, nagyon fontos, hogy szavazzuk ezt meg. Szerintem szavazzuk meg ezt a módosítót ennek, hogy valóban a lehető legjobb módon vigyük előre ezt a jövőbeli projektet. Elnök, jó? Azt javaslom, hogy bocsássuk szavazásra az 52-est, mint kiegészítést. Én nem szavazok, meg nincs jogom, túl sok néppárti van itt. Azt javaslom, azt javaslom a módosító beterjesztőinek, hogy egy, egy szóbeli módosítót relating to the project should be subject to standard parliamentary procedure. Plutôt... Uh, Én inappropriate et mondanék ebben az eljárásban, megfelelő. A standard eljárás olyan nincsen. Ez egy különleges, rendkívüli helyzet. Én ezt uh, sugalnám önöknek, javasolnám. Egyetértenek, hogy megfelelő eljárás. Jó, tehát szavazásra bocsájtom az 52-es módosítót, a standard szót a megfelelő egy jó angol szót kell találni rám. A jelentéstevő ellene van. Ki van mellette? Köszönöm ellene. Akkor ellenőrizzük az 52-est. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 19 igen, 21 nem, elutasítva. Jó. A többi módosító okafogyottá válik az 59-ig. Az 59-esnél tartunk, tehát 59-es, a jelentéstevő ellenzi, azonnal elnézést, jelentéstevő úr. Azt gondolom, egy kompromisszum, egy kompromisszumot nem lehet mindenkinek a gondolatait beépíteni, mindenkinek az akaratát. Hát az inkoherens lenne. Ezzel a bekezdéssel kapcsolatban azt gondolom, hogy kicsit lehetne még vitázni, hogy kísérletet tegyünk arra, hogy egy kicsit nyitni kellene annak érdekében, hogy a konszenzus ki, lehet, ki lehessen terjeszteni. Elnök? Ez mit akar jelenteni, tisztelt jelentéstevő úr? Várj csak egy percre, Ácsi. Na. Azt javaslom, hogy szavazzuk meg az 59-es, vagy szavazzunk az 59-esről. Ellene van, vagy mellette jelentéstevő úr? Ellene van, jó. Oké. Okay. Elektronikus szavazás az 59-esről. Mindenki látta a szavazatát? Mindenki látta a szavazatát? Jó, a szavazás lezárom. 22 igen, 15 nem. Megszavaztuk az 59-est. Tessék. Jelentéstevő úr, gondolhatjuk-e, feltételezhetjük az, hogy a két politikailag ki, egymás kiegészítő ellentmondásos módosítást megszavazva, meg, módosít megszavazva az önkompromisszum a koherens-e még? Valóban az ön kívánságait fejezi -e ki? Úgy tűnik, igen. Jó. Anderson azt mondja, egyes módosító jelentéstevő ellene van. Ki van mellette? Köszönöm. Ellene. Köszönöm. Tart. Elutasítva. Kettes módosító. Veltman asszonyi. A jelentéstevő támogatja, ki támogatja még? Köszönöm. Ellene a liberálisok és a szocialisták. Na, tartaszkodás. A többség mellette van. A hármas kompatibilis a kettessel, a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette. A hármas mellett, köszönöm, ellene, többség nyilvánvalóan tartózkodás elutasítva. A négyes ellene van a jelentéstevő, mellette köszönöm. Ellene köszönöm tartózkodás elutasítva. A jelentéstevő technikai módosítója, erről már szavaztunk, az e preambulókezésért ötös mellette, köszönöm ellene, köszönöm tartózkodás, elutasítva a záró szavazás elektronikusan, a szavazást megnyitom, én továbbra sem szavazom. Szavazok, a titkos szavazást megnyitom. Titkos a szavazás. A szavazást lezárom. A szavazást lezárom. 33 igen, 7 nem, 0 a tartózkodás. Köszönöm szépen, gratulálok a jelentéstevő úrnak, és köszönöm szépen a koordinátoroknak is azoknak, akik létrehozták ezt a kompromisszumot. Elnézést kérek, egy kis figyelmet kérek szépen még, azért nem zártam le az ülést, mielőtt lezárnám az ülést. A szavazást lezárom. Akik el akarnak menni, elmehetnek, de az ülésnek még nincs teljesen vége. Az egyéb témakörben, témakörben Inge Gressle szeretne valamit közölni. Azok, akik el akarnak menni. Kedves kollégák, a költségvetési eljárásról van szó. Egy néhány dolgot el szeretnénk magyarázni, hiszen időközben a bizottság több munkadokumentumot bocsátott ki, amelyet a munkacsoport megkapott, és attól tartok, hogy most már teljes az űrzavar. Tehát a munkadokumentumok a költségvetési eszközökre, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra és az árakra vonatkoznak többek között. Ezen módosításokat, amelyeket a bizottság a költségvetési eljárásra vonatkozóan megfogalmazott, ezeket mi elfogadtuk gyakorlatilag, szinte az összeset. A bizottság például azt mondja, hogy a pénzügyi eszközök de, de, de, definícióját meghatározza, a multiplikátorokra vonatkozóan definíciókat ad, azt mondja, hogy közös érdekeket kell meghatározni, és a pénzügyi eszközök sich nach wie vor die Frage, wie weit eine Delegation an die Kommission. Tehát a visszafolyó összegeket is definiálja a bizottság. Elmondja, hogy a, mi a helyzet a a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal, illetve hogy a parlament mennyiben vehet részt ezekben. 117 cikkből álló dokumentumot küldött el nekünk a bizottság. 10 cikk esetében a 117-ből a bizottságot nem támogatjuk, a többiben pedig igen azonban nem kerül sor általános felhatalmazásra. Ugyanakkor a bizottság olyan dokumentumokat is elküldött, amelyekről azt mondja, hogy ezeket a költségvetési eljárásba be kellene vonni. Itt is gyakorlatilag eleget teszünk a bizottság kérésének, kivéve ott, ahol a parlament jogairól van szó. A többi munkadokumentum esetében nem fogjuk támogatni a bizottság javaslatát, és nem fogjuk a költségvetési eljárásból kivenni az adott részeket, mert úgy gondoljuk, hogy a költségvetési eljárás szerves részét képezik. Ezt szeretem volna elmondani, mert azt hiszem, hogy nagyon nagy az űrzavar arra vonatkozóan, hogy mi a helyzet ezen dokumentumokkal. Tehát a jelentéstevők mind feldolgozzák ezeket a dokumentumokat, csak ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen további kérdés, megjegyzés, nagyon szépen köszönöm, most zárom le az ülést.